Good uh, afternoon, early evening. Üdvözlök mindenkit, kérem, hogy foglaljanak helyet. Szeretném üdvözölni a nemzeti parlamentek, eh, valamint természetesen az Európai Parlament eh, képviselőit. Eh, üdvözlöm Damir Mateljánt, két tőlem jobbra ül, ez az önöknek balra. Ő a regionális fejlesztés és Európai Uniós alapok szakbizottságának alelnöke a horvát parlamentben. Ő lesz a társ elnököm, és majd többek között ő fogja lezárni ezt a mai e, parlamentek közötti ülést. Üdvözlöm a montenegrói parlament küldötteit, akik szintén eljöttek erre az eszmecserére. Ahogyan tudják, azt szeretnénk ma megvitatni, hogy az EU költségvetést a következő 2021 és 27 közötti költségvetési ciklusban úgy kialakítani, hogy választ tudjunk adni a globális kihívásokra. Ez egy nagyon aktuális téma. Talán tudják, muszáj tudniuk, ha csak nem a Marson töltötték az elmúlt néhány napot, hogy mennyire aktuális ez a kérdés. Az Európai Tanács elnöke Charles Michel múlt, múlt pénteken egy új MFF javaslatot adott ki, és két nap múlva csütörtökön a, lesz a rendkívüli csúcs találkozó, amelyen a, ezt a 7 éves következő több éves fogják megtárgyalni. Tehát azt hiszem, nyugodtan mondhatjuk, hogy e, e, ennél jobb időpontot nem is találhattunk volna a mostani cserére. A tavalyi európai választások e, során a polgárok felhívták az EU-t arra, hogy foglalkozzon azokkal a kihívásokkal, amelyekkel szembesül a világ. Nem szabad hogy csalódást okozni az embereknek. E, Európa meg kell, hogy küzdjön a klímaváltozással, e, ugye 2050-re az első klímasemleges e, gazdasága akar válni az EU, de hát finanszírozni is kell ezeket a programokat, mint amilyen a Horizont Európa, vagy a mezőgazdasági programok, vagy a Horizont Európa. Nem, persze nem lehet egyiket a másik kárára megvalósítani, Pétert ruháit elvenni azért, hogy Pálnak adjuk. Itt a gazdasági struktúrák versenyképességének a megőrzése, a migrációs nyomás, a geopolitikai instabilitás talán a legnagyobb kihívások. A számok, amelyek Michel, Charles Michel javaslatában is szerepelnek, elmaradnak jóval attól, ami az európai polgárok megérdemelnek, és amire szükségük van ahhoz, hogy az előbb felsorolt és más kihívásokra választ tudjunk adni. A következő MFF a GNI arányosan alacsonyabb szintű vagy kisebb mértékű, annak ellenére, hogy az elmúlt időszakban 7 évig gazdasági növekedés volt. Emellett korszerűsíteni kell az EU költségvetését. Az EU saját forrásoknak, saját forrásokra van szüksége, hiszen eddig a nemzeti jövedelem alapján a tagállami hozzájárulások jelentik a költségvetés legnagyobb részét. Charles Michel javaslatában vannak olyan elemek, amelyek nyitást jelentenek, hiszen most először 40 év után bevezeti a saját források új kategóriáját, de ez inkább csak egy szimbolikus gesztus, mint egy valódi változtatás. A visszafizetések a rabatok kérdését is sokkal transzparensebbé kell tenni. Az új saját források nem szabad, hogy új európai adók legyenek. A e, saját források alapja továbbra is e, a tagállamok közötti kötelező jellegű, e, a bevételek megosztására alapuló rendszer kell, hogy legyen, és a fiskális, a költségvetési politika területén továbbra is a szuverén tagállamok döntenek az adóikról. Európát azt hiszem tekinthetjük egy olyan szereplőnek, amely a nemzeti szereplők, a nemzetállamok közösségével akarja a a lehető legjobb eredményeket eh, megvalósítani a tagállamai számára is. Vannak olyan tevékenységek, tranzakciók, ahol a méret eh, gazdaságosság, eh, a, a nagy méret előny és nem hátrány. De, de Európa nem helyettesíti a nemzeti parlamenteket és a szuverén államokat. Az európai költségvetés egy beruházási költségvetés, minden tagállam profitál a plusz, attól a plusztól, a hozzáadott értéktől, amit jelent ez a költségvetés, még az úgynevezett nettó befizetők eh, is. A közép és hosszú távon megfelelő költségvetés eh, nélkül eh, számos veszéllyel szembesülnénk. A nemzeti parlamenti képviselők véleménye nagyon fontos számunkra, ezért is nagyon örülök, hogy lefolytatjuk ezt az eszmecserét a nemzeti és az európai parlamenti képviselőkkel arról, hogy hogyan lehetne a nemzeti és az európai gazdaságok jogoknak megfelelő választ adni a globális kihívásokra is, amelyekkel szembesülünk. Mielőtt elkezdenénk a vitát, szeretném még röviden elmondani, hogy hogyan járunk el, hiszen nem szabad, hogy partalani várjon a vita. Az ülés során, tehát következőképpen járunk el ahogyan ezt mindig is, mindig, mindig is erre törekszünk, most is minél több részvevőnek szeretnénk lehetőséget adni, hogy elmondja a véleményét. Ennek érdekében kérem értsék meg, hogy a Panevita, az előadóknak az előadását meghallgatva. Ezt követően valószínűleg nem tudunk mindenkinek, aki szeretett volna a hozzászólási lehetőséget biztosítani. Kérem, hogy maximum kettő percig beszéljenek, itt látják majd az órán, hogy az idő múlását lehet, hogy még ezt az időkeretet is szűkíteni kell majd. Ilyen hozzászólási kártyák vannak önök előtt, ezzel jelezhetik, hogyha hozzász kívánnak szólni. Ha ez a szándékuk, akkor töltsék ki ezt a kártyát, és adják át a teremben lévő segítőknek, akik ezt összeszedik. Az Európai Parlament és a Nemzeti Parlamentek képviselői között megosztjuk a hozzászólás időt, mégpedig olyan módon, hogy két nemzeti parlamenti képviselő után kap szót egy európai parlamenti képviselő. Miután mindezt eh, elmondtam, most eh, szeretném átadni a szót eh, Materián úrnak, aki társelnököm. Köszönöm szépen, elnök úr! Az ülés első részében hat előadónk lesz. Jan Olbricht az első, aki a több éves költségvetési keret társ előadója, tehát Olbricht úr öné a szó, de csak öt perce van. Öt perc az nem, nem rossz, ez elég sok itt a parlamentben. Nagyon köszönöm a lehetőséget, hogy a nemzeti parlamenti kollégáknak beszámolatok a munkánkról. Hadd emlékeztessek arra, hogy az egész eh, MFF eh, csomag eh, nagyon sok elemet tartalmaz, és fontos, hogy megértsék, hogy ez a vita nem egy-két, hanem az összes elemről szól. Ahogyan az elnökünktől is hallották, az úgynevezett MFF rendeletről beszélünk, azaz arról, hogy mik a legfontosabb elemek, politikák, amiket finanszírozunk, milyen a költségvetés struktúrája, milyenek a belső mechanizmusok. Azután arról is beszélünk, hogy a költségvetés hogyan működik. A második kérdés a saját források kérdése, erről majd a kollégák többet mondanak. A harmadik eh, dolog, a több mint 40 rendelet, ami a kohézióhoz, a közlekedéshez, a horizont eh, programhoz, stb. ez eh, kapcsolódik. A negyedik kérdés pedig a jogállamiság kérdése. Az első fejezet az Európai Unió Tanácsának a döntésén alapul, és a tanács egyhangú döntésen döntése mellett szükséges a parlament egyetértése. Ugye a második elem a saját forrása kapcsán eltérő az eljárás. Itt együttdöntési eljárás működik, azaz itt nagyon erős a parlament szerepe és a hatásköre. Lefolytatjuk a tárgyalásokat. A negyedik elem a jogállamiság pedig bizottság javaslatára született meg Márkez kollega beszél majd az első eh, elemről. Az előző ciklusban a parlament eh, összefoglalta a véleményét, eh, mire kellene költeni az Európai Uniónak, és közben figyelembe kell venni a Brexitet, az új prioritásokat, és abból a feltevésből indulunk ki, hogy az Európai Unió működése ugyanolyan szintű, de a britek nélkül. És hogyha ugyanolyan szintű működést akarunk biztosítani a britek nélkül, akkor világos, hogy itt van egy pénzügyi lyuk, amit ki kell tölteni, hogyha ugyanolyan szintű szinten kívánjuk működtetni az EU-t, vagy növelni kell a nemzeti hozzájárulásokat, vagy saját forrásra van szükség, vagy a szakpolitikáknak kell csökkenteni pénzeket. Tehát a politikai vita arról folyik, hogy mit akarunk az Európai Uniótól. Ugyanezen a szinten akarjuk, hogy működjön, akkor a Brexit miatt ehhez több pénz kellene, vagy pedig vissza akarjuk vágni az Európai Uniót. Ahogyan az elnök is elmondta, nagyon világos, hogy a Európai Unió tanácsának az elnöke két oldalú tárgyalások után, szerintem az ő ötlete volt ez a javaslat, elkészítette ezt a javaslatot, aminek a lényeg az, hogy csökkenjen az Európai Unió tevékenysége, kisebb legyen, úgymond az, az Unió. Az MFF tárgyalások kapcsán készen állunk arra, hogy ezt a javaslatot elutasítsuk. Mert úgy gondoljuk, hogy ez a megközelítés csökkenti az Európai Unió tevékenységét. És ezt nem tudjuk elfogadni. Egy kisebb költségvetés azt jelenti, hogy a konkrét programokra kevesebbet tudunk költeni. És ugye az Európai Tanács elnökének a javaslata nem általános, hanem nagyon konkrét csökkentéseket tartalmaz. Például a védelemnél 50% a határvédelem, 35% a kohéziónál is az agrárköltségvetés, mindenhol csökkenti a költségvetési előirányzatokat. Tehát itt a parlamentben mi együttműködünk az összes előadóval, és egy következetes álláspontot alakítunk ki az összes frakcióval. Mindez idáig a parlament álláspontja nagyon egységes volt, és mi az önök ambícióit osztjuk és akarjuk megvédeni a tárgyalások jelenlegi szakaszában, tehát nemet mondunk a tanács javaslatára. Köszönjük szépen Albrecht úrnak és köszönjük szépen, hogy betartotta a hozzászólási időt, és a második hozzászólónk, Margarita Márquez. Tessék, önél szó. Köszönöm szépen, portugál fogok beszélni. It's to give time. <laughs> Ehm, muito obrigada, presidente. Eh, Köszönöm szépen, elnök úr, először is. Arra szeretnék utalni, hogy mennyire fontosak ezek az ülések, hogy eszmét tudjunk cserélni a nemzeti parlamenti képviselőkkel. A plenárison ezt már elmondtam, hogy én is ültem már a másik oldalon, annak idején, amikor nemzeti parlamenti képviselőként dolgoztam, és tudom, hogy mennyire fontosak ezek a találkozók, pontosan akkor, amikor a több éves pénzügyi keretről van szó. Megállapíthatjuk ugyanis a Olbricht úr társjelentéstevő eh, fejtegetéseiből, hogy a helyzet nem egyszerű, mondhatnánk azt is, hogy bonyolult. Nagyon fontos, hogy az Európai Parlament álláspontja érthető legyen. És emellett azt szeretnénk, hogyha ez nem intézményközi válságba torkollana egy új törvényhozási ciklus elején új Európai Bizottságunk van, új parlament, új tanácsi elnök, és ez a ciklus nagy kihívást jelent, hiszen itt most arról van szó, hogy a polgárok, a polgárok um, bizalmát visszanyerjük az Európai Unióba. Ez az első kihívás. Az Európai Parlament mindent megtesz ennek érdekében, és egységesen lép fel ezen cél érdekében. Hogyha vannak még ezzel kapcsolatban kétségek, szeretnék utalni egy olyan anyagra, amelyet négy frakcióvezető fogadott el múlt héten, és itt ebben arról van szó, hogy a polgárok elvárásait kell teljesíteni. Az európai polgárok választottak meg bennünket, és nagy, ők nagy elvárást támasztanak velünk szembe. Mindannyian tudatában vagyunk, hogy a polgároknak melyek a fő szempontjaik. a klímaváltozás elleni harc. Ez az egyik legfontosabb téma, és a választási kampányban is ez volt az egyik prioritás számos tagállamban. A digitális korba való átmenet egy tisztességes, méltányos átmenet, amelynek során senki nem marad magára, és nem alakulnak ki újabb egyenlőtlenségek. Ez is egy olyan fontos téma, amely számos választási kampány anyagban szerepelt. Aztán a konvergencia és a kohézió. Megpróbáltuk a fiatalokat arra ösztönözni, hogy jobban vegyenek részt a politikában, a politikai döntésekben, és ez is fontos számunkra. Ez azt is jelenti, hogy az európai költségvetésnek ezt alá kell támasztania. Ezért mondom azt, hogy ez a költségvetési tervezet, amely itt előttünk van, ez nem elegendő. Az a véleményünk, hogy számos európai vezető a tagállamokban, illetve az Európai Bizottság tagjai, az Európai Bizottság elnöke, az Európai Tanács elnöke, ők mind, hogyha ambiciózus célokról beszélnek, akkor figyelembe kellene venniük a parlament prioritásait, és ez emögé sorakoznak fel. De nem ez történik, az történik, hogy amikor költségvetésileg alá kell támasztani ezeket a parlamenti célkitűzéseket, akkor az eredeti várakozások mögött jelentősen elmaradnak. Ezért mondom azt, hogy a tanács, dönté, a tanács tervezetét nem tudjuk elfogadni. Ez azt jelenti, hogy ebben a fázisban, itt és most nem mondhatunk le arról, hogy a polgárok részvétele megtörténjen. Ez továbbra is nagyon fontos. A tagállamokat és a polgárokat be kell vonni. De azt is tudjuk, hogy a költségvetést új saját forrásokkal is ki lehetne egészíteni. Az Európai Unió politikai céljait figyelembe véve a klímaváltozás elleni harc, a műanyagadó, a széndiokszid kibocsátás megadóztatása. Ezek mind összefüggésben vannak az EU politikai céljaival, de vannak még egyéb saját források is, amelyek például a belső piaci tevékenységből merülhetnek fel, például a pénzügyi tranzakciókra kivetett adó, vagy a digitális szolgáltatásokra kivetett adó. Ezek terén következetesen kell fellépnünk. Azt szeretnénk, hogyha a saját forrásokat a politikai célkitűzésekkel összhangban felértékelnénk. Olyan költségvetést szeretnénk elfogadni, amely 2021. január 1-től érvényes, de nem minden áron. Köszönöm szépen Márkesz asszonynak. 35 másodpercet igénybe vett. Olbricht úrtól, de nem baj. A következő hozzászóló José Manuel Fernández, aki társ jelentéstevő a saját források témájában. Tessék, öné a szó 5 percre. Köszönöm, én franciául fogok beszélni. Kicsi a költségvetésünk és kis költségvetésből akarunk mindent finanszírozni de olyan költségvetésünk van, amelynek hatalmas hozzáadott értéke van. Folyamatosan azt ismételgetjük, hogy az összes intézmény, az Európai Unió teljes adminisztrációja kevesebb, mint 7%-ot tesz ki, 93% a beruházásokra megy. Geopolitikai Európát akarunk, amely megfelel a kihívásoknak, és hogyha minden tagállam elvégzi a munkát, a rászabott feladatot, akkor nincs is szükség nagyobb költségvetésre. Amit a régi politikáknak nevezünk, ez, ez hiba, ezt régi politikának nevezni. A kohéziós politika, a mezőgazdasági politika, hagyományos politikák, de nem elavultak. De mellett vannak új kihívások is. Ehhez látnunk kell, hogy a költségvetés 85%-a tagállami befizetés, GDP alapú hozzájárulás, illetve áfa, és csak 15% a ö, egyéb forrás. Minden miniszter azt mondja, hogy vissza akarja kapni a pénzét, minden miniszter azt hiszi, hogy ez az ő költségvetése. Hadd mondjuk el még azt, hogy Franciaország és Németország együtt a kiadások 38%-át finanszírozza, két tagállam 38%-ot. Természetesen ez ennek a két országnak súlyt is ad. Ebben a költségvetésben most már nagyon fontos lenne, hogyha a nettó befizetékről és a nettó kedvezményezettekről beszélnénk. Mindenki kedvezményezett, mindenki előnyét élvezi a közös európai költségvetésnek minden tagállam, még akkor is, hogyha semmit nem kap a költségvetésből, akkor is hatalmas előnyöket élvezhet azzal, hogy működik a közös belső piac. De azt is tudjuk, hogy kapnak juttatásokat. Aztán vannak még a tagállamok, amelyek kapnak kompenzációt, aztán a kompenzáció kompenzációját is kifizetjük. Úgyhogy meg kellene vizsgálni a bevételek kérdését. Ez a, a szám 1,3% a nemzeti jövedelmek 1,3%-a, ez nem légből kapott szám, ezzel kellene finanszírozni a költségvetést. Azt hiszem egyet kell értenünk azzal, hogy mindenkinek hozzá kell járulnia az európai költségvetéshez, mint például a nagy digitális vagy nagy tech cégeknek is. Ami a saját forrásokat illeti, eh, Charles Michel eh, javaslata jó irányba megy, mégpedig azért, mert a műanyagadót bevezetné, bevezetné az ETS eh, e bevételeket, illetve új saját forrásokat vetne fel, mint például a nagy tech cégek megadóztatása. Emellett nagyon fontos, hogy harmonizáljunk az Európai Unióban a csalás, az adócsalás és az adó elkerülés, ez e, nagyon fontos méreteket ölt, mert 7 évnyi költségvetéstől esünk el ezek miatt, ez szinte hihetetlen. Úgyhogy meg kell próbálni elkerülni azt, hogy ezt megint csak az állampolgárok fizessék meg. Még egy dolog, amire koncentrálnunk kell, az egész világban mi vagyunk az egyetlen olyan parlament, amelyben a, a kiadásokban mi döntünk, de a bevételekről nem. A tagállamok egyhangulag döntenek a tanácsban, illetve egyhangúan ratifikálja minden nemzeti parlament ezt, és azért mond, azt mondták, hogy ez azért szükséges, hogy elég hatalmuk legyen a tárgyaláson. Nekünk, mi csak akkor tudunk beleegyezni az MFF-be, hogyha sikerül megegyezni a saját forrásokban. Aztán mi a helyzet az új saját forrásokkal? A büntetések, szankciók, versenypolitikai szempontból kerülnek ezek kivetésre, de ezek állítólag nem számítanak bevételnek, mert ezek ugyan bejönnek az európai költségvetésbe, vagy kasszába, de a következő évben ezt visszaosztják a tagállamoknak a tagállami befizetés arányában. Ez elfogadhatatlan. Aztán az egyszerűsítés is egy fontos dolog, ezzel e, zárnám le. A kompenzációkat szeretnénk kivezetni, megszüntetni. Aztán a vám bevételek, azt hiszem, hogy a tagállamok a bevételek 20%-át lefölözik. Szerintem 10% is elég lenne. Köszönöm. Köszönöm Fernández úrnak, és most megadom a szót Valeri Hayernek, aki társ előadó a saját források témájában. Tessék, öné a szó 5 percre. Tessék. Merci, euh, je suis heureuse. Köszönöm szépen, örülök, hogy részt vehetek ezen a vitán, és így megmutathatom kollégáimmal együtt, hogy milyen különböző összetevői vannak az európai költségvetésnek, amelyel az európai finan- politikákat finanszírozzuk, és amelyekkel felléphetünk a globális kihívásokkal szemben ha egy kicsit hátralépünk a különböző pénzügyi keretektől, ezek közül mindegyik egy nagyobb politikát szolgált. 1993-ig az egységes piac, 94-től 2000-ig 2007-től 2000 Aztán a nagy bővítés, a Lisszaboni stratégia, és így tovább. Az európai szuverenitás és a zöld átállás az, ami jelenleg fontos. Egy az élelmiszerek sokféleségét egy űrprogram, amely lehetővé teszi, hogy a kontinens méretű nagy államokkal is felvegyük a versenyt. Aztán itt van a klíma és a környezetvédelem. Itt nagyon fontos, hogy itt pozitív hatással legyünk. Meg kell felelni minden esetben a Párizsi Egyezmény vállalásainak. A kiadásaink egyfajta választ adnak a globális kihívásokra. Például egy műanyag adó létrehozásán is elgondolkodtunk. 80 centet vagy 1 eurót kellene hozzájárulni minden nem újrahasznosított kiló műanyag hulladék után. Az új forrásokon kívül ez egy olyan eszköz, amely a bizottság műanyag stratégiájához is hozzájárul. Ez nagyon nagyban segítene a környezetünknek. Az európai költségvetés is részt vesz ebben. A széndiokszid kvóták is ide tartoznak, tehát a határon a széndiokszid megadóztatása egy másik eszköz lenne. Ez 2021. január 1-től már életbe is léphetne, hogy a harmadik országokkal szemben ezt be tudjuk vezetni. Természetesen így a harmadik országoknak nem maradna más lehetőségük, mint befejezni a szennyezést. A delokalizáció megtörténik, ez egy valódi eszköz, amelyel az Unió felléphet a globalizáció kapcsán. Vannak még szuverén források, tehát fontos, hogy igazságosan adóztassuk azokat a szereplőket, amely, akik élvezik az egységes piac előnyeit. Európában van egy olyan kultúránk, hogy hozzájárulunk a közös költségvetéshez. Nem akarok itt most bírságokról beszélni, csak két dolgot mondanék válaszul a Negoboxra, amit jean a múlt héten mutatott be. Természetesen ugyanabban az irányban gondolkodom én is, mint kollégám José Manuel. Igen, azt gondoljuk, hogy ez a megfelelő irányba halad. jean nagyon jó munkát végez, az Európai Parlament ezt jónak és fontosnak tartja. Pozitív üzeneteket küldtünk, de a tartalom az nem mindig megfelelő a e, saját forrásokkal kapcsolatban, mert ha megnézzük a részleteket, akkor kiderül, hogy messzebb kellene menni. Például a műanyagadó, ami felmerült. Már évek óta próbál az Európai Parlament e, új saját forrásokat követelni. Évek óta zajlik az is, e, hogy hogy a rabatokat kivezessük, most múlt pénteken javasolták ezt a műanyagadót, de ugyanúgy lenne rabat is. Természetesen ugyanebben a szellemiségben zajlik ez a saját forrás bevezetése is. Ez problémát okoz. José Manuel is elmondta, hogy egy új saját forrás bevezetése a több éves pénzügyi keretben lehetséges lenne, de ez még mindig nem elégséges, és a megfogalmazása sem volt egyértelmű. Egy egyértelmű kötelező vállalásra van szükség a tagállamok részéről arra, hogy a következő pénzügyi időszakban bevezetik ezt a saját forrást. Tehát egyértelmű és kötelező érvényű nyilatkozatra van szükség, mert különben a reformokat nem fogjuk tudni elindítani. Itt most abba is hagyom, a jövőben az a szuverenitás eszközéül szolgál majd. Köszönöm szépen. Yes, you are. Uh, thank you, Mrs. Köszönjük szépen Hayer asszonynak. Még mindig a francia nyelvnél maradunk. Most a szót a két francia delegát fogja megkapni. Vincent Eble. Sorry. Yes. Okay. We will give the floor. Uh illetve Jean-François Rappennak fogunk szót adni, aki a francia szenátusban a pénzügyi bizottság képviselője. Jean-François Rappen úr, a szó. You can say Rappennek kell mondani a nevemet, mondja a beszélő. Elnök úr, tisztelt képviselő, hölgyek és urak, kedves kollégáim! A következő több éves pénzügyi keret meg fogja határozni azokat a célokat, amelyeket 2007-ig kitűzünk magunk elé. Az Európai Unió nem csak egy olyan költségvetést igényel, amely megfelel a kihívásoknak, hanem kölcsönös megértésre van szükség, a tagállamoknak pedig meg kell adni a lehetőséget, hogy hallassák a hangjukat. A tárgyalások kezdetén a francia szenátus számos határozatot fogadott el a február 11-i mandátumhoz, amely lefektette az elképzeléseinket a február 20-ai rendkívüli csúcs előtt. Az Európai Bizottság egy olyan költségvetést határozott meg, amely a nemzeti jövedelem 1,11 század százalékát eh, határozná meg. Ez nagy egyenlőtlenséget eh, hozna létre Európában. A bizottság új prioritásokat határozott meg, mint például a kutatás, a biztonság, a határellenőrzés eh, vagy az Erasmus. Franciaország ez, úgy gondolja, hogy ezekkel az egyes kihívásokra lehet megfelelni. Az Európai Bizottság jelentős csökkentéseket irányozna elő az olyan hagyományos politikák esetében, mint a közös agrárpolitika és a kohéziós politika, amely 15, illetve 10%-kal csökkenne. A franciák már számos alkalommal kifejezték, hogy ellenzik ezeket a költségvetési csökkentéseket az új politikai prioritások finanszírozása eh, nem vezethet ahhoz, hogy az Európai Unió fellépéseit hierarchizálni kellene, hogy a kapot és a kohéziós politikát eh, hátrább kellene sorolni. Az Európai Bizottság ezen kívül a rabat teljes kivezetését eh, javasolja a következő több éves időszakban. Azt gondoljuk, hogy ez a téma, ami jelenleg nagyon kényesnek számít, annak érdekében szükséges, hogy a nemzeti befizetéseket újra lehessen osztani. A finn elnökség egy új negoboxot javasolt. Ez, ezzel mi nagyon elégedetlenek vagyunk, főleg az európai védelmi alap esetében, ahol 50%-os lenne a csökkentés. Én ma egy erőteljes meggyőződésemről tudok önöknek beszámolni. Az Európai Unió szintjén a nemzeti költségvetéseket is kellene figyelembe venni, főleg az olyan stratégiai területeken, mint a kutatás és az innováció, vagy akár a védelem. A valódi európai hozzáadott érték azt jelenti, amit nemzeti szinten meg tudunk tenni, nemzeti szinten is meg tudunk tenni, de kevésbé hatékonyan és kevésbé odaillően. Például az űrprogram ilyen. Mindannyian szeretnénk, hogyha az európai tudás sikert aratna a Galileo és Kopernikus programok keretében, amelyek ma nekünk autonómiát és függetlenséget biztosítanak jelenleg is. Ugyanakkor a költségvetési problémákat nem lehet egyszerűen megoldani. Az Egyesült Királyság távozása, mint legfontosabb nettó befizető, 10 milliárd eurós veszteséget okozott a költségvetésben. Ebben a kontextusban rövid távon nehéz a nemzeti befizetéseket csökkenteni az Európai Unió irányába. Franciaország esetében 7 milliárd euróval növekedne évente a befizetésünk, a, hogyha ezt sikerülne elfogadni, illetve hogyha 1,3%-os szinte rögzítenék, akkor 9 milliárd euró lenne Franciaország befizetése. Franciaország kifejezte azt az igényét, hogy egy ambiciózusabb költségvetése lenne szükség, amelyet inkább az új prioritások felé irányoznak, de mindemellett fontos, hogy realista maradjon ez a költségvetés. Ugyanakkor a legutóbbi állásfoglalásában a költségvetés nem eléggé ambiciózusnak nevezték. Még ha a költségvetési stabilitás az eurozóna esetében még nem vezetett konszenzushoz, Franciaország szeretné, hogyha itt nagyobb költségvetési kapacitások lennének. Ami az Egyesült Királyságot illeti, ez szembe megy a következő több éves pénzügyi keret elfogadásával. Ez elhangzott az imént is, hogy ez csökkenti a jövőbe vetett bizalmunkat. Uh, thank you, Mr. Rapa. Köszönöm szépen, Rapen úr. Utolsó előadónk Andrzej Benesik, aki az Európai Ügyi Szakbizottság elnöke a Cseh parlamentben. Benesik úr parancsoljon. Köszönöm a szót. Csehül készítettem el az előadásomat, ezért anyanyelvemen folytatom, ha megengedik. Nos, az ilyen tanácskozásoknál, mint a mai, mindig felmerül a Brexit, mint nagyon nagy kihívás. A biztonság, a védelem területén azt látunk el, hogy Nagy-Britannia távozásával a katonai kapacitások 25%-át eh, veszítjük el, és eh, a biztonsági, technikai eh, eszközök tekintetében 40%-os lesz a veszteség. Azt is látnunk kell ugyanakkor, hogy a Brexitben, Brexitben rejlenek esélyek is, ugyanis kaphat az Unió új impulzusokat a korszerűsítésre. Most, amikor a több éves költségvetés készül, erre szükség lesz. De ez a korszerűsítés nem szabad, hogy öncéllá váljon. A több éves költségvetési keretben szükség lesz forrásokra, amik, kell tudjuk finanszírozni azokat a válaszokat, amelyeket az új kihívásokra is adunk. A korszerűsítésnek tükröződnie kell a több éves költségvetésben, például többet kell fordítanunk a digitalizációra, azután a fiatalokra, háromszorosára nő a határvédelem és a menekültügy kiadásának az összege. Itt van a tudomány, innováció, kutatás, itt is nőnek a kiadások, ugyanúgy, mint a biztonsággal kapcsolatos eh, kiadások. Ezek egyértelműen olyan területek, ahol az innováció elengedhetetlen. Több ország, így eh, cseh eh, köztársaság is azon országokhoz tartoztunk a két világháború között, amelyek már nagyon iparosodottá váltak, jó ipari struktúráink kialakultak. Most egy válaszúton állunk. A csehszlovák legjobb hagyományokat követve akarunk egyre több fordítani az innovációra, a startupok támogatására és nagyon jó esélyeink vannak. Azt akarjuk biztosítani, hogy jövő orientáltan dolgozunk, dolgozzunk, de ez persze nem jelenti azt, hogy a hagyományos szakpolitikáknak, mint a mezőgazdasági politika, vagy a kohéziós politika, hogy ezeket elhanyagoljuk, nem. Itt is nagyon fontos látni azt, és jónak tartom azt, hogy a horvát elnökség valóban egy egyensúlyt akar teremteni a hagyományos a szerződésben gyökeredett politikák, illetve új szakpolitikai területek, sürgető kihívások között gazdasági jólét kéz a kézben járnak, az Európai Unió garant garanciája ennek, de emellett a védelmünket erősíteni kell a NATO mellett, ezt kiegészítendő stabilitást ugyanis garantálnunk kell a környezetünkben is, ehhez szükség van egyfajta válságkezelésre is. Európának tíz civil bevetési csoportja van, és hat katonai missziót működtet két ezer civil és 3300 katona végez szolgálatot, mindenek előtt a közel-keleten és Afrikában. Az EU nagyon jól kiismeri magát a válságkezelésekben. Tulajdonképpen másfél millió ember dolgozik e, ezeken a területeken. Európa semmiképpen nem papírtigris, tehát továbbra is garantálnunk kell a stabilitást a mi országainkban és a környezetünkben is. Támogatnunk kell azokat, akik szintén sokat tesznek a biztonságért, mint például az Egyesült Államok vagy a NATO. A katonai mobilitás kérdésével is sokat foglalkoztunk, hiszen fontos, hogy az eretentő ereje megmaradjon a NATO-nak. Továbbiben 6,5 milliárdot kellett költeni erre a célra, de így nagyon fontos partnerei vagyunk a, a NATO-nak. Az Európai Unióban ez az új nagy zöld fejezet is rendkívül fontos. Európa klímasemleges kontinensé akar válni, és éppen ezért beruházásokra van szükség ezen a területen, az innovációra, a kutatásra többet kell fordítani, az iparban az ipari átalakítást is támogatni kell pénzügyileg, és ezek mindenképpen prioritások. A Cseh köztársaság egy fejlett iparosodott ország, de természetesen a környezetvédelmi célokra is el akarjuk érni, és ez csak közösen lehetséges, hiszen itt globális kihívásokról van szó hogyha csak valaki külön szigorúbb kritériumokat írna elő, akkor a termelést egyszerűen áthelyeznék a vállalatok Kínába, ahol teljesen más körülmények között lehet termelni, de az egész de világra nézve ez nagyon hátrányos lenne. Domagoj Milosevic úr következik Horvátországból kettő percben. Köszönöm szépen. Tisztában vagyunk azzal, hogy az EU finanszírozás, a költségvetés nagyon fontos mindegyik e, tagállamban, akár e, nettó befizetőről vagy kedvezményezetről e, legyen szó. Az euroszkeptic protezizmus erősödését figyelve, ez egyre inkább a nettó befizető országban figyelhető meg, de látni kell, hogy a kohéziós politika mindegyik tagállam gazdaságát erősíti, hogyha okosan költik el az EU források felhasználása esetén EU-ban székhelyen rendelkező vállalatokat kell mindenképpen támogatni. A konvergencia kérdéséről szólva, több ország szembesül azzal, hogy nagyon sok fiatal hagyja el, eh, hagyja el több országot is, és versenyképesebb országban vándorol ki. Hosszú távú politikai következménye is lesznek ennek ezekre a tagállamokra. A bevándorlás súlyos, különösen súlyosan érinti a nyugat-balkán országokat. Itt okosabb megoldásokra van szükség. Végül az Európai Unió eh, gazdaságnak a gerincét ne téveszük szem elől, ezek pedig a kis és középvállalatok mindegyik tagállamban. Itt ellenőrizni kell, hogy eh, a eh, támogatások hányadát kapják nagy vállalatok, illetve KKV-k. Biztosítani kell, hogy a következő évtizedben a kis és középvállalataink erősebbek, kreatívabbak, technológiaiban fejlettebbek, és ennek eredményeképpen globálisan is versenyképes, versenyképesebbek legyenek. Köszönöm szépen. Annalyn van Bösszeit asszony következik Belgiumból. Köszönöm szépen, elnök úr. Flamandul fogok beszélni. Nagyon örülök annak, hogy most egy másik oldalon ülhetek itt az Európai parlamentben, és hát a belga parlamentnek is tagja vagyok. Három dolgot szeretnék kihangsúlyozni. Először is nagyon fontos számunkra, hogy a nemzeti befizetések ne nőjenek. Az Európa az Egyesült Királyság távozásával kisebb lett, az Európai Unió és a költségvetés is ilyen módon kisebb kell, hogy legyen. A vám bevételek kapcsán itt persze többen felvetették az új e, saját e, források kérdését. Flandria fontos kereskedelmi régió, a vámok is e, nagyon fontosak, és a javaslat értelmében 20-ról 10%-ra csökkennének ezek a bevételek. Fontos az is, hogy az Európai Unió a jelenlegi eh, helyzetben, a változások korában fel kell, hogy használjon új instrumentumokat is, a Just Transition Fund egy új elosztási mechanizmus a Green Deal, a zöld megalapodás kapcsán. Itt a Brexitnek ugyan eltérő hatása lesz a különböző európai régiókra. Meg kell nézni ennek az alapnak a működését a jövőbeni helyzet fényében is, hiszen egy igazságosabban kell elosztani a forrásokat. És végezetül ma napjainkban az európai költségvetés 40%-át a közös agrárpolitika kapja. Igen, hát a mezőgazdaság sokszor nehéz helyzetben van, támogatásra szükség van, de ez hatalmas nagy üzemeket támogatni, hát ez nem szükséges. Ezért mi azt kérjük, hogy itt legyen egy plafon, meg vagyunk győződve arról, hogy a, ehelyett inkább a kutatásra, innovációra kell többet fordítani. It's Paulo Moniz következik Portugáliából. Köszönöm szépen, elnök úr. Nagyon fontosnak tartom, hogy mielőtt megállapodunk a költségvetésben, stratégiákat gondoljunk ki. A koherens Európa a kohéziót nem kockáztathatja. Gondoljunk a nagyon félreeső területekre, vagy nagyon messzi, távoli területekre. Felmerül, hogy ezeket kizárnák a méltányos átállás alapból. Ez nem megfelelő szerintem. Ráadásul ezekkel a területekkel kapcsolatban azt is el kell mondani, hogy a társfinanszírozási határok olyan régiókat érintenek, amelyek már eleve nehézségekkel rendelkeznek, és nehezen érik el az Európai Uniós átlagot, és ezeket most megint ki akarják zárni. Hadd utaljak egy döntő jelentőségű aspektusra, amelynek a lényege az, hogy azt finanszírozzuk, ami a kutatás és a technológiai fejlődés terén megtörténik. Ez nagyon fontos, hogy a KKV-kat támogassuk a digitális átállásban, a zöld megállapodásban, és valóban egy európai térséget hozzunk létre a kutatás megvalósítására, hogy a belső piac potenciáját erősíteni tudjuk. Emellett szeretnék utalni arra is, hogy itt stratégiai pozíciókról van szó. Ezek azonban nem eh, lehet, hogy a konszolidált politikák, mint a kohéziós, az agrár és a halászati politika kárára történjenek. Európának fából vaskarikát kell csinálnia, és új eh, pénzügyi forrásokat találni, bevált módokat nem szabad eh, kockáztatni, de kö közben a vezető szerepünket is tiszteletben kell tartani, meg kell óvni. Köszönöm szépen, Lewandowski képviselő következik. Köszönöm szépen. Egyes pont. Az európai költségvetés nem lehet minden európai öm, betegség gyógyíre, mert ez egy kicsi költségvetés, 1,3%, de beruházási költségvetés nagy áttételes hatással Második dolog. A globális kihívásokat akarunk válaszolni az MFF-fel, de ami pénteken történik, majd annak semmi köze nincsen a globális kihívásokhoz, sem az európai vízióhoz. Az európai vezetőknek pragmatikus döntéseket kell hozni. A pénzek és a politikai kockázatok kalkulálása az utolsó pillanatig tart. Nyilván mindenki szívesen tetszeleg a győztes szerepében. Az Európai Parlament nincsen éppen kényelmes álláspont, eh, kényelmes eh, helyzetben 2018 óta, közben a Michel inkább a nettó befizetők felé mozdul, mint az Európai Parlament álláspontja felé. De hogyha péntek szombaton valami csoda történik, általában egy eh, kis egy próbára nem sikerült a dologban megállapodni, a kettő általában szükséges volt legalább, de minden esetre kezdünk kifutni az időből. Legutóbb, amikor eszi nem eszi, nem, nem kap mást módon, tárták a parlament elé a költségvetést, és a parlament legutoljára csak 2007-től 13-ig eh, tartó költségvetésben tudta növelni az összeget, a végösszeget 5, kb. 5 milliárddal, hát ez nem valami sok, de akkor történt ez utoljára meg. Közben én utalnék arra, hogy az idő nagyon fontos szerepet játszik. Ez frusztráló nagyon, mert az emberek, projektek várnak a pénzükre. Várjuk, mi meg várjuk a csodát. Köszönöm, Massimo Caravaggio következik, olasz. Caravaglia képviselő következik Olaszországból, tessék. Köszönöm szépen, elnök úr, olaszul szeretnék beszélni. Három nagyon egyszerű kérdés. Az első Mit csinálunk, hogyha nincs elég pénzünk? Csökkentjük a költségeket. Megvizsgálták a kiadásokat a saját szerveiknél? a, annak szükségességét, hogy két székhelye legyen a parlamentnek? És hogyha válság van, akkor nem lehet a nettó befizetőktől követelni, hogy még növeljék a befizetésüket, ez válság esetén nem működik harmadszor pedig ami az adó illetékességet illeti, itt nincs adó illetékesség. Beszéltek eh, a műanyagadóról, erről eh, pontosan kellene gondolkodni. konkrétan milyen műanyagról van szó. Olaszországban már van műanyagadó, ez nagyon negatív hatást ért el a műanyag előállítás megadóztatására vezették ezt be. Tehát ez több mint 7% oda vezetett, hogy több mint 7%-a kevesebb műanyagot termeltek, ennek negatív hatásai lesznek ezzel eh, inkább azt érték el, hogy kevesebb lett a termelés, ezért kevesebb adót fizettek ezek a cégek, és mm, visszafelesült ez el. Az egyszerűsítés nem akarják-e egyszerűsíteni pont jobban az európai költségvetést? Vannak nettó befizetők, ugye, akik nettó befizetők. Fontos, hogy legyen saját forrás, hogy a parlament saját maga, saját hatáskörben tudjon politikáról dönteni. Köszönöm szépen. Cseh köztársaság Ádám Talusz következik. Thank you, Mr. Chairman. Köszönöm szépen, elnök úr. Én pedig csehül szeretnék beszélni. Köszönöm szépen. A cseh köztársaság álláspontját szeretném hangsúlyozni és támogatni. A költségvetésnek kiegyensúlyozottnak kell lennie, mind a hagyományos, mind az új politikák számára pénzeket kell rendelkezésre bocsátani, és előfordulhat, hogy lesznek itt apró csökkentések a hagyományos politikák terén. Nagyon fontos a közös mezőgazdasági politika, nagyon fontos a kohéziós politika. A végrehajtás feltételeit is ennek megfelelően kell alakítani. A kohézió barátai természetesen azt szeretnék, hogyha ugyanolyan szinten maradnának a kifizetések, mint most. A kohéziós politika megmutatta, hogy ezáltal a kapcsolatokat sikerült javítani, a e, különbségeket csökkenteni és a versenyt erősíteni. Ehhez azonban szükséges, hogy megmaradjanak a beruházások. Hogyha kevesebb e, pénz áll a rendelkezésre, ez e, kontraproduktív lenne, a csekköztársaság ezt nem tudja elfogadni. hogyan tudják a pénzeket optimálisan csatornázni? Nos, ezt csak úgy lehet elérni, hogyha a tagállamok maguk dönthetnek, hogy mely eh, beruházási prioritásokat határozzák meg, és eh, a különböző kohéziós alapokat eh, és a vidékfejlesztési alapot így tudják lehívni a külső konvergencia esetében egy európai átlagértékből kell kiindulnunk. Az Európai Unió költségvetése méltányos, átlátható és hatásos kell, hogy legyen. Nem szabad, hogy a kevésbé fejlett országokat hátrányos helyzetbe eh, hozza, amelyek most éppen nem állnak olyan jól, az új területek finanszírozására nem tudják olyan jól eh, lehívni az összegeket. A horvát elnökséget arra szeretnénk felszólítani, hogy itt döntőbírói szerepet eh, játszon. Köszönöm szépen, Szabin Tillé következik Franciaországból. Köszönöm szépen, elnök úr. Bizonyos kollégák, egyes kollégák már hangsúlyozták, hogy Franciaország számára az európai szuverenitás egy nagyon fontos kérdés. És hogyha megnézzük a költségvetést, amelyet itt javasolnak, hát nagyon sok csökkenést látunk ebben. olyan témákban, amelyek a szuverenitásunkat érintik, és ez elfogadhatatlan. Ha megnézzük például a belső piac, innováció, digitalizáció fejezeteit, annak ellenére, hogy arról beszélnek az állam és kormányfők, hogy a e, kutatásba, fejlesztésbe kell beruházni, ez a fejezet e, megint csak mint e, mars szolgál. Hogyha megnézzük a mezőgazdasági politikát, a védelmi kiadásokat. Ezek mind olyan témák, amelyek hát eléggé prioritások ahhoz, hogy az európai szuverenitást megőrizzük. Úgy tűnik, hogy két filozófia létezik. Vannak olyan tagállamok, amelyek nem akarják növelni a költségvetést, és fix költségvetést akarnak elérni, és úgy akarnak dolgozni, hogy a prioritások megjelenjenek ezekben a költségvetésben. Mások pedig először akarják meghatározni a prioritásokat, és utána megnézni, hogy hogyan lehet ezt finanszírozni. Ezt érdemes lenne végig gondolni. Azt is meg kellene nézni, hogy hogyan lehet mindezt finanszírozni, de mindeközben a tagállamok költségvetéseit sem szabad szem, előtt, szem előtt évezni. Úgy látom, hogy az a tagállami költségvetéseket és az európai költségvetést egymástól függetlenül tekintjük, és sokkal fontosabb lenne, hogy itt az kapcsolatot lássuk. Köszönöm szépen, Anna Bonfriszkó következik. Köszönöm szépen, elnök úr. Én már beszéltem a szakbizottságban erről a kérdésről. Európa, Európának most aktivizálnia kell magát, és a geopolitikai változásokat komolyan kell venni. Ennek hatása van a gazdasági tevékenységre és a költségvetésre is. Ezért azt gondoljuk, hogy veszélyes a mezőgazdasági politika finanszírozását csökkenteni. Véleményünk szerint ez hamarosan akár szükséghelyzethez is vezethet globális szinten, hogyha nem megfelelő szinten finanszírozzuk a mezőgazdasági politikát. Persze ebben az összefüggésben nagyon fontos, hogy mérlegeljünk új eszközök, saját források kell, hogy itt fölmerüljenek. Talán új forrásokat, bevételeket találhatunk, de mi alapvetően ezt ellenőr, ellenezzük. Volt már itt néhány felvetés, például a cseh közösség részéről az Európai Unió kohézió prioritása. Nagyon sok területen nem vezetett ez megfelelő eredményre. Én ezt alapító országként mondom. Tudom, hogy az Európai Unió ebből a szempontból nem ért el fényes eredményt. Mennyiben létezik európai hozzáadott érték az európai költségvetésben? Az európai költségvetés új mozgatórugókat kell, hogy találjon a gazdaságpolitikájában. Nagyon fontos számám, számomra a biztonság és a védelem. Az Európai Unió hogyan értékeli a védelmi ipar szükséges költségeit, beruházásait. Ez egy nagyon fontos áttételes hatással rendelkező ipar, és ez a polgárok számára is nagyon fontos. Fernando Anastasio, Portugália. Uh, uh, Én is portugálul fogok hozzászólni. A tárgyalások nem zajlanak könnyen. 27 országnak kell megoldania a Brexit által okozott problémákat. 60 milliárd eurót fog ez jelenteni az idei évben. Ugyanakkor megoldásokat kell találni, amelyek lehetővé teszik Európa fenntartható fejlesztését. Szembe kell nézni összetett és egyre újabb kihívásokkal. Remélem, hogy sikerül majd konszenzusra jutni. a jelentős politikai problémák miatt olyan programokat is le kell állítani, amelyek már működnek. Számunkra ugyanakkor fontos, hogy optimisták legyünk, jó irányba haladjunk. Mindenkivel meg lehet egyezni úgy, hogy mind a két oldal nyerjen. A nemzeti parlamentünkben a szocialisták azt szeretnék, hogyha megszületne ez a kompromisszum, illetve hogyha ebben szerepelnének bizonyos konkrét pontok. Nem szabad csökkenteni az erőfeszítéseinket az eddigiekhez képest. Tehát a nemzeti jövedelem 1,16%-át kell megszabni. Az új pénzügyi keretnek alkalmazkodnia kell az európaiak igényeihez, illetve a kutatásba, fejlesztésbe kell beruházni, ezen kívül a klímaváltozás elleni küzdelem és a digitális fejlesztés is nagyon fontos. Ez a többéves pénzügyi keret teszi lehetővé, hogy az Európai Unió versenyképes legyen, illetve hogy a kohézió is megvalósulhasson. Folytatnunk kell az európai eredmények elmélyítését, szembe kell nézni azokkal a kihívásokkal, amelyek előttünk tonyosulnak. Köszönjük Andrej Bereger Németországból. Elnök úr, köszönöm szépen. Visszatérnék egy képre, amit említett a bevezetőben. Azt mondta, hogy nem lehet a költségvetés kapcsán valakit köztetni, mondjuk Szent Pétert, hogy Pálnak adjuk a ruháját, de azért meg vagyok győződve arról, hogy a költségvetés nem lesz attól jobb, hogyha több forrást jutatunk, hanem hatékonyabban kell mindenképpen felhasználni ezeket a forrásokat. Itt 280 milliárd euróról beszélünk, ez azt is látnunk kell, hogy évente 10-12 milliárd eurós lyukat üt a Brexit a költségvetésen, és a, a, a ral volt ez az előbb említett 280 milliárd, tehát sok tekintetben átcsoportosításokra van szükség. Hallottunk olyan területekről, ahol új forrásokra van szükség, ugye a Green Deal, egy milliárd euró, tíz év időszakban az Európai Beruházási eh, Bank, illetve az eh, Európai eh, Költségvetés között megosztva. Itt 50 milliárd honnan, honnan jönne ez a, ez a pénz. Németországban 0,1-gyel nőne a hozzájárulásunk, az 4 milliárdot tenne ki, és hát persze mi aggódunk, hogy akkor a saját nemzeti háztartásunkat miből finanszíroznánk, hogyha ennyivel többet kell az EU költségvetésbe befizetnünk. A kollégák elmondták, hogy igen, a polgárokra kell gondolnunk, de hát a polgárok azt is elvárják tőlünk, hogy a nemzeti költségvetésünk ne váljon deficitessé. Prioritásokat kell meghatározni. Az uniós feladatok közül azokat kell előtérbe helyezni, amelyek a legnagyobb hatékonyság növeléssel kecsegtetnek, és az a véleményünk, hogy a bruttó nemzeti jövedelem 1%-a körül kell meghatározni az EU költségvetést, ez még cselekvő képessé teszi az EU-t. Persze nehéz, nehezek lesznek a tárgyalások. A saját források kapcsán, hát igen, erre is szükség lehet. A jogállamiságot is fontosnak tartom milyen vagy olyan formában, és hát itt még játszanék néhány gondolattal, de hát sajnos elfogyott az időm, és egy kicsit ugye ezt a, hosszasan beszéltem erről a Szent Péter-Szent Pál hasonlatról. Gracias, presidente. Hablo en... Köszönöm, elnök úr, spanyolul fogok beszélni. Az Európai Unió költségvetése nem hagyhat senkit az útszélén, sem területeket, sem embereket. Nem lehet megkülönböztetni egyes régiókat Jelenleg Spanyolországban ennek egyértelmű példája látszik. Extremadura az én régióm ennek egy jó példája. A közös piacon próbálják a gazdák eladni a termékeiket, de a közös agrárpolitika nem segít nekik. Mindenkinek van joga álmodozni a saját jövőjéről, és segíthetünk abban, hogy ezek az álmok meg is valósuljanak. Egy stratégiai tervre, egy menetrendre van szükség. Nem engedhetjük meg, hogy bárki az útszélén maradjon. Ezek a férfiak és nők napról napra küzdenek, és el kell hagyniuk az eddigi tevékenységüket. A költségvetés egy eszköz, ahogy ez el is hangzott. Ez az Európai Unió legfontosabb politikai eszköze. Ez lehetővé teszi, hogy egyes politikákat prioritásként kezeljünk. Az egyik legnagyobb kihívás a tartós növekedés megteremtése. Szükség van arra, hogy az Európai Unió növekedjen, és megfelelő közeget biztosítson az innovációnak, a technológiának, de az is szükséges, hogy az emberek problémáira választ tudjon adni. A spanyolok történelmi történelmet írtak, mert a legutóbbi európai választáson nagyon nagy volt a részvétel. Mutassuk meg a polgárainknak, hogy nem hiába bíztak meg bennünk. A költségvetés az az eszköz, amelyel több százezer spanyol gazdának is lehet segíteni, akik nagyon sokat várnak ettől. Ne okozzunk nekik csalódást. Köszönöm. Köszönjük, Bogdan Zoncsa következik. Thank you, I be, uh, say on... Köszönöm. Én lengyelül fogok beszélni, ez a 18-as csatornán van. Unia Europejska jest e, racjonalnym projektem. Ez egy nagyon racionális projekt, ez az egyetlen olyan projekt, amelyet az ECR részéről támogatni tudunk itt a parlamentben. Ugyanakkor én tudom és látom is, hogy igen furcsa helyzetek állnak elő az Európai Unió működése során. Hölgyeim és uraim, az európai projektet elemezni kell újra meg újra, figyelembe véve a kiadásokat, a statisztikákat. Azt gondolom, nagyon sok itt a tennivalónk ki kell mondanunk néhány igazságot a nettó haszonévezőkről és a nettó befizetőkről. Vannak, akik 60 milliárd eurót fizetnek, azt mondják, hogy nettó befizetők, holott mi tudjuk, hogy 200 milliárd eurót kapnak a költségvetésből, mert használják az egységes piac előnyeit, akkor ott van miről beszélni. Ezen tényleg el kellene gondolkoznunk. Talán le kellene rombolni néhány mítoszt. A második kérdés pedig az, hogy néha többet markolunk meg, mint amennyit meg tudunk fogni. Új kihívásaink, új feladataink vannak, ehhez pedig új problémák is társulnak. Most mindenki azt mondja, amit én is gondolok, hogy a Green Deal, meg meg kell védeni a környezetet. Igen, ez nagyon jó, mindenki szereti a tiszta levegőt, a tiszta talajt, a tiszta környezetet, Persze, ez így van. Ugyanakkor ezzel párhuzamosan az Európai Unióban van néhány olyan probléma, amely érdemes elemezni. Itt van egy dokumentum nálam, ez a mobilitási csomag, ez megmutatja, hogy eh, amint ez hatályba lép, hogyha ez megtörténik, akkor eh, több ezer autó, eh, jármű nagyon üresen fog közlekedni Európában, ezek a járművek eh, pedig 3 millió tonna széndiokszidot fognak kibocsátani. Nagyon valószínű, hogy ezek a cégek eh, az Uniótól fognak majd segítséget kérni, hogyha csökkenteniük kell a széndiokszidot, és eh, szállítási támogatásokat fognak kérni, és van még számos ilyen értelmetlen dolog. Angelos Vocis következik Ciprusról. Köszönöm, elnök úr. Görögül fogok beszélni ξεκινώ την παρέμβασή μου ευελπιστώντας ότι η προσεχής ειδική σύνοδος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου που θα διεξάγει Szeretném azzal kezdeni, hogy két nap múlva a rendkívüli csúcs találkozón megszületik a megegyezés, és így a programokat tovább lehet majd folytatni. Az új több éves költségvetés emellett extra forrásokat kell, hogy tartalmazzon annak érdekében, hogy a digitális átállás sikeres lehessen, hogy az új kihívásokra is legyen forrás. Figyelembe kell venni a demográfiai változásokat, javítani kell a munkakörülményeket, fenntartható eh, társadalombiztosítás és nyugdíjrendszerekre van szükség, eh, új jó minőségű munkahelyeket kell létrehozni. És itt van a migrációs politika, gyakorlati szolidaritás és az igazságos teherelosztás eh, itt a kulcsszavak. Azután itt van a terrorizmus elleni küzdelem, a külső és a belső biztonság erősítése. Eh, célzottan eh, kell alokálni a forrásokat összhangban a stratégiai célkitűzésekkel, a fenntartható fejlesztési célokkal, ENSZ fenntartható fejlesztési céljaival és a klímai, Párizsi klíma megállapodásban foglaltakkal. Az európai polgárok életminőségére kell gondolnunk, a deficiteket meg kell szüntetni, az elvárásoknak meg kell, hogy feleljen a költségvetés. Minden tagállam számára hosszú távon nagyon előnyös az EU és a jelenlegi finanszírozást tovább kell folytatni a kohézió erősítése érdekében és a tagállamok közötti különbségeket figyelembe kell venni a költségvetés tervezésekor, a kohéziós politikában is és az agrárpolitikában is. Álvaro Almeida képviselő Portugáliából. A lot of interventions stating that we need to preserve cohesion sokat hallottuk, eh, hogy a kohéziós politikát és eh, a közös agrárpolitikát eh, mint a hagyományos politikákat háttérbe szorítjuk, és új prioritásoknak találunk forrásokat. Én támogatom ezeket az elhangzott véleményeket. Én is osztom azt az aggályt, hogy ez azt jelentheti, hogy az európai polgároknak magasabb adókat kell fizetniük. Ez pedig olyasmi, amit mi nem akarunk, mert ha azt mondjuk az európai polgároknak, hogy több adót kell fizetniük az EU miatt, annak az lenne az eredménye, hogy ők elutasítanák az európai projektet szerintem a lényeg az, hogy nem kell magasabb adókat kivetni ahhoz, hogy az uniós költségvetés magasabb legyen. Gondoljunk csak vissza arra, hogy ezeket az új politikákat a globális kihívások megoldására ö, hoztuk létre. Ezekkel mindannyiunknak szembe kell ö, néznünk, tehát ez nem választható. A kérdés csak az, hogy ezt nemzeti szinten próbáljuk megtenni, vagy pedig európai szinten. A választás az, hogy 27 nemzeti Green Deal lesz, vagy pedig egy európai Green Deal. 27 nemzeti menekült ügyi politika, vagy pedig egy központi. Egyértelmű a választás, ugyanis az európai politikák, amelyek ezeket a kihívásokat kezelik, sokkal hatékonyabbak, mint a nemzeti politikák. Ha pedig növeljük az uniós költségvetést, hogy a kihívásokat megoldjuk, akkor nem a kiadásokat növeljük, hanem átviszünk olyan kiadásokat, amelyeket nemzeti szinten kellene megtennünk, ezeket átvisszük európai szintre. Tehát nem ütünk lyukat a nemzeti költségvetéseken, hanem csökkentjük a nemzeti kiadásokat, így tehát nem kell növelni az adókat ahhoz, hogy ezeket a kiadásokat finanszírozni tudjuk. Az európai szakpolitikáknak friss pénzre van szükségük, ez pedig nem jelent magasabb adókat. Köszönöm. Thank you. Mr. Köszönöm. Krisztián Petri, Németország. Krisztián Petri, Németország. Köszönöm, elnök úr. Németország a koalíciós szerződésben, amit a jelenlegi kormánypartnerei partnerei kötöttek, megállapodtak a kiadásokban, és 13-15 milliárdos hozzájárulás növekedést fogadtak el a partnerek, de ez most úgy tűnik, hogy mégsem elég. De Európa politikusok azt mondják, hogy hát még jobban növelni kell a hozzájárulásunkat, hiszen itt van az közös agrárpolitika, a kohéziós politika, a Green Deal, ezeket mind ki akarjuk bővíteni, és utána azt halljuk, hogy kevesebb pénzből lesz sikerülhet. Hát lehet, hogy a szinergiákat jobban ki lehetne használni, itt az európai politikát lehet, hogy mentesíteni lehet, de nyilvánvalóan arról is kell beszélnünk, hogy mindig az egész képet kell látnunk kell. Hogyha a kohézióról beszélünk, akkor lehet, hogy az agrárpolitikára nem figyelünk oda, vagy és fordítva. Azt hiszem, hogy nagyobb hangsúlyt kell, hogy kapjon valami, amit Charles Michel képvisel. Szerintem még nem tartunk a viták végénél, és az a véleményünk, hogy biztosítani kell a kielégítő mértéki finanszírozást. Én csodálkozom azon, hogy ilyen nagy hangsúlyt kap a saját források kérdése, pedig ez kevéssé konkrét, bár vannak jó javaslatok, véleménykülönbségek. Tehát a mutó az lehet, hogy itt fantasztikusak a javaslatok, de mindig azt mondjuk, hogy hát nem most csináljuk, hanem majd legközelebb, hiszen csak egyhangulag lehet elfogadni a költségvetést. És még egy utolsó megjegyzés. Az LKB e a kötvény felvásárlással biztosította az ár stabilitást, tehát ezzel az EKB tulajdonképpen az Európai Unió finanszírozásához nagymértékben hozzájárul, de erről nem esik semmi, so, semmi szó a viták során. André Kosztovnyák úr következik. Köszönöm szépen, elnök úr. Lengyelül fog beszélni, hölgyeim és uraim. Az Európai Unió költségvetéséről beszélünk, 2021 és 27 közötti többéves költségvetésről. Itt újra és újra két dolog merül fel, két alapvető kérdés. Egyrészt az, hogy hogyan lehet a Brexit után keletkezett hiányt kipótolni, másrészt pedig szó van arról, hogy a kiadásokat bizonyos szakpolitikai területeken csökkenteni kellene. A vita során elhangzik az a megállapítás, vagy inkább ez a kívánság is, hogy azért gondolkozzunk el azon is, hogy hol keletkeznek azok a források, amelyek táplálják a, az EU költségvetését és mielőtt egy plafont húznánk meg bizonyos szakpolitikai területeken, és attól tartok, hogy ez az Európai Unión belül tovább egy, rontaná a kapcsolatokat bizonyos tagállamok között, tehát mielőtt eljutnánk idáig, talán nézzük meg inkább még egyszer a bevételi oldalt. És ott azt látjuk, hogy sok tagállamnak nagyon sok a problémája a saját adórendszerével, sok adó nem folyik be. Azt hiszem, hogy most egy nagyon jó esélyünk lenne arra, az egy ragyogó alkalom lenne arra, hogy az adórendszereket kijavítsuk, és így több pénz kerülhetne az EU költségvetésbe. Persze ez nem egy csoda fegyver, hogy minden problémát megold, de azt hiszem, hogy ezzel a kérdéssel is foglalkoznunk kellene. És nem mindig csak kiadásokat akarjunk csökkenteni. Az energetikai átállás és ennek a finanszírozása. Nos, ezzel kapcsolatban, hölgyeim és uraim, el kell mondani, hogy itt több országnak van ezzel problémája, nem csak egyetlen egynek. Az elfogadhatatlan, hogy itt bizonyos problémákkal ne nézzünk szembe. Itt van például a védelem kérdés, ezt nem bízhatjuk kizárólag csak a NATO-ra. Hasonló a helyzet a mezőgazdaság területén. A mezőgazdaság rendkívül fontos az ellátási biztonság, ez egy kulcs szó, ami rendkívül fontos a számunkra. Köszönöm. Jean-Claude Michalev következik Máltából. Köszönöm szépen, elnök úr. Meghallgattam az összes felszólalást. A következő 7 éves költségvetéssel foglalkozunk ugye most, és többen beszéltek a biztonsági kérdésekről is, de van itt valami, ami aggaszt engem azzal is összhangban, ami elhangzott. Ez egy olyan kérdés, ami többször is felmerül a tagállamoknál. Mindenki csak a saját magát látja, hogy mit kaphat az EU-tól de nem foglalkozunk eleget azzal, hogy hogyan tudnánk eh, tovább biztosítani a, a működést, hiszen az EU lassan afelé halad, mintha egy recept lenne mindenkire, egy csizmát lehetne ráhúzni mindenkire, pedig nagyon nagy különbségek vannak a tagállamok között más mechanizmusokat is meg kell vizsgálnunk, amelyek a kohéziót erősítik és garantálják. Itt szociális-gazdasági intézkedésre van szükség, és egyedi módon működő intézkedésekre. Az európai politikákról szólva azért használom ezt a kifejezést, mert több hozzászólásból azt szűrtem le, hogy bár valamennyien az unió tagjai vagyunk, nincs, nem mindenki fogadja el az egy, egységes uniós mentalitást, költségvetés foglalkozik persze környezetvédelmi kérdésekkel, a klímaváltozással, talán a szociális szempontokkal nem eléggé. És e, itt nem e, szabad ezeket e, külön pillérként kezelni. Azután küzdenünk kell a szervezet bűnözés ellen, meg kell néznünk, hogy költségvetési intézkedések segítségével hogyan tudnánk az irregulális migrációt visszaszorítani, hogyan tudnánk jobban küzdeni az emberkereskedelem, az embercsempészet ellen, milyen lehetőségeink vannak. Olyan költségvetésre van szükségünk, amelyel erősítjük az embereket, és azután ők lesznek azok, akik erősítik Európát, és ez, ez nem fordítva működik. Köszönöm szépen, ennyien szeretek volna hozzászólni a vitában. Matelian társelnökömnek adom meg a szót, kérem, hogy zárja le az ülést. Köszönöm, elnök úr. Horvátul fogok beszélni, úgy gyorsabban megy. Köszönöm ezt a csodás eszmecserét, ezt a remek szervezést itt a parlamenti hét megszervezését, és ezt a mai ülést is. Nagyon élénk és nagyon konstruktív volt ez a vita, nagyon komoly érveket hallottunk, különböző álláspontok eh, kapcsán véleményeket, amelyek eh, ellent mondanak egymásnak, akár ütköző véleményeket is. Eh, nagyon sok színű, sok rétű volt a vita. És az Európai Unió ilyen viták kell, hogy jellemezzék a céljaink. Az Európai Bizottság is meghatározta az MFF-fel kapcsolatos célokat, azután itt vannak az iránymutatások, illetve az Európai Parlament is meghatározta a cél, céljait. Nos, nagyon magasra kell tenni a mércét, a lécet, új kihívások vannak, amelyekre válaszolnunk kell, de közösen kell meghatároznunk a prioritásokat. A mai vita, amit itt most fejezünk be, rámutatott arra, hogy különösen két téma a kezelendő prioritásként. Az egy, egyrészt az úgynevezett régi vagy hagyományos politikák, másrészt az új politikák. A második területhez tartozik a Green Deal, a zöld megállapodás. Az én hazámban a gazdasági teljesítmény 20%-át adja a turizmus, és a környezetvédelem, a biológiai sokszínűség különleges jelentőséget kapnak ezáltal és hiszen a turizmusban ezeknek különösen nagy az értéke. Éppen ezért ez is egy fontos gazdasági tényező. Horvátországnak nagyon-nagyon hosszú külső határa van, ezért az európai biztonsághoz is nagymértékben járulunk hozzá, és aktív szerepet játszunk a fejlesztési hitelek, segélyezés tekintetében is egy másik fontos téma a digitális átalakítása a társadalomnak. Ez is egy nagyon fontos kérdés. Több beruházásra van szükség, kutatásba, oktatásba, innovációba. Ezek nem is a jövő témája, hanem ezek már most a ma kérdései. Ezek nélkül nincs gazdasági növekedés, és nem beszélhetünk versenyképességről. Tehát az úgynevezett új politikák mindenképpen előre kell, hogy vigyék Európát, és pontosan ezt várják el tőlünk az emberek, hogy ez történjen, hogy fejlődjünk, haladjunk előre. És ezt azt is látni kell, hogyha nem szilárdak az alapok, amelyekre, akkor ezekre nem lehet további projekteket, programokat építeni. Nagyon fontos, hogy legyen konvergencia a régiók között, és hogy a sikeres, hagyományos politikák folytatódjanak. A horvát emberek eh, nem olyan régen eh, részesülnek a eh, kohéziós politika és a közös agrárpolitika előnyeiből. Ezek rendkívül fontos alapok számunkra. A, ezek a leg az, ezek az alapok a legjobban ismert instrumentumok, az emberek ezeket ismerik, és ezeket nem szabad feladnunk. Egyensúlyozni kell tehát a régi és az új politikák között, ahogy ez többször elhangzott. Ez természetesen egy fontos dolog, de másrészt hatékonynak, eredményesnek is kell lennie a költségvetésnek, és hát el kell döntenünk, hogy melyik szakpolitikai területet hogyan kívánjuk finanszírozni. Az is nagyon fontos, hogy felelősség teljesen járjunk el a további tárgyalások során, és hogy az adott határidőn megszülessen a megállapodás. Remélem, hogy a csúcs találkozó eredményes lesz. Nem várok csodákat, bár néha talán az sem árt, ha hiszünk a csodákban. Horvátország amennyiben lesz, vagy lenne megállapodás, akkor tovább folytatnánk az intenzív tárgyalásokat az Európai Parlamenttel a folyamat további szakaszában. Elnök úr, tisztelt kollégák, végezetül még egy technikai információt engedjenek meg lesz egy fogadás az Európai eh, Parlamenti Hét keretében. 19 óra 15-kor kezdődik ez az Európai Történelem házában. Segítőink itt eh, várnak minket, és át kísérnek eh, minket majd oda. És kérem, ne feledkezzenek meg arról, hogy mindenüket magukkal vigyék, amikor átsétálnak a fogadásra. És ezzel lezártam a konferenciát. Köszönöm, és szép estét mindenkinek!